emberekkel vagyunk, az áldozatokkal és hozzátartozóikkal és a sérültekkel. Köszönöm szépen a figyelmüket! A napirendünk következő pontja következik, az Európai Unió jövőjéről szóló vita, valamint Jirki Katainen Finnország miniszterelnökének nyilatkozata. Üdvözlöm Önt, Katain úr az Európai Parlamentben. Egyúttal üdvözlöm Katainen úr kíséretében itt lévő Alexander Stuppot, aki sok évig a kollégánk volt, most európai ügyi miniszterre megkérdeztem tőle, hogy ma, ma reggel volt az edzőteremben itt a házban, mert általában ott kezdte a napját, amikor itt dolgozott, azt mondta, hogy nem, nem járt ott, a szállodája edzőtermében edzett. Hölgyeim és uraim, szeretném elmondani, hogy ezzel a vitával kapcsolatosan nem lesz spontán felszólalások köre, nem lesz sketchy tehát ne is jelen, jelenkezzenek a fehér kártyáikkal, evita során nem lesz erre lehetőség és örülök annak, hogy José Manuel Durao Barroso bizottság elnöke is itt van ma. Először is nyugodtan tapsolhatnak, hogyha szeretnék megtapsolni Barroso urat. Weber úr és Pötering urak. Tapsoltak kellene úr is? No hát ilyet, hát ez nagyon meglepő. Katainen úr, szeretettel üdvözöljük Önél szó. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! ahogyan az elnök úr már említette, tegnap kaptuk azokat a sokkoló híreket, amelyek egy állítólagos terrortámadásról számoltak be Bostonból. Gondolataink, a, együttérzünk a családokkal, illetve az áldozatokkal. Még nem tudjuk egészen pontosan, hogy mi történt, várjuk, hogy mit találnak majd az amerikai hatóságok, de elmondanám azt, hogy teljesen mindegy, hogy a robbantásoknak mi volt az oka. Az európaiak kiállnak amerikai barátaik mellett. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, először is szeretnék köszönetet mondani Schulz elnök úrnak, hogy meghívott engem, hogy az Európai Parlament előtt szólhassak ma nagyon fontos megtiszteltetése számomra, ugyanis az európai ügyek terén egész felnőtt koromban nagyon aktív voltam. Az európai integrációnak köszönhetően egy olyan generációhoz tartozom, amelynek már több lehetősége volt, mint a korábbi generációknak. Például lehetőségem nyílt arra, hogy tanulmányaim egy részét a Leszteri Egyetemen végezzem az Egyesült Királyságban Erasmus diákként, ott egy évig európai ügyeket, európai témákat tanultam. És ez a tapasztalat felnyitotta a szemeimet arra, hogy mennyire fontos az európai integráció. Az Erasmus évemet a nagy optimizmus időszakában töltöttem. Finnország épp akkor csatlakozott az Európai Unióhoz, a gazdaság és monetáris unió végrehajtása felgyorsult, a következő bővítésre való előkészületek pedig egyre élénkebbé váltak. Tisztelt elnök úr, ma pedig sokkal nehezebb, nagyobb kihívást jelentő időket élünk meg. Nagyon fontos vitát folytatunk Európa jövőjéről, ezért nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, hogy eszmét cserélhessek önökkel. Nem csak azért jöttem ide, hogy önökhez szólhassak, hanem hogy meghallgassam önöket az európai integrációról szóló vitát beárnyékolja a gazdasági válság. Az emberek a munkahelyüket féltik, a nyugdíjukat, a gyerekük jövőjét. Túl sok fiatal munkanélküli van, és ezért világosan érthetjük, hogy a szülők miért aggódnak, sőt, miért dühösek. Európa számos részén pessimista a közhangulat. Én személy szerint ezt értem, de ugyanakkor viszont nagyon aggaszt mindannyian nagyon kemény döntéseket kellett hoznunk a pénzügyi válság során. Ennek következtében a nacionalizmus és a populizmus egyre feltörekvőbbé válik. És ezek a fájdalmas döntések aláaknázták az embereknek az európai projektbe vetett bizalmát. Attól félek, hogy befelé fordulunk, amikor ki kéne nyílnunk hogy, amik, hogy inkább kételkedünk egymásban, amikor össze kéne tartanunk, hogy a szélsőséges véleményeknek megengedjük, hogy vezessék az európai vitát, amikor pedig egy sokkal hitelesebb utat kellene választanunk. Politikai vezetőként az a felelősségünk, hogy ne engedjük, hogy a spektrum szélsőségei vezessék az európai vitát. Nyilván vannak olyanok, akik az EU-t fogják hibáztatni minden problémánkért. Van, aki azt mondja, hogy arra törekszünk, hogy az Európai Egyesült Államokat akarjuk létrehozni. Én nem értek egyet azokkal, akik az észak és a dél közötti megosztottságot kihangsúlyozzák. Nem szabad a közös Európára való törekvésünket feladni. Nagyon sok nehéz döntést kell meghoznunk, ugyanakkor viszont egységesnek kell lennünk. Elnök úr, tisztelt képviselők, kötelességünk politikai vezetőként, hogy színre lépjünk, és hiteles megoldásokat kínáljunk Európa politikai és gazdasági válságaira. El kell magyaráznunk az európaiaknak, hogy az elmélyült pragmatikus integráció miért jelenthet megoldást. Biztosítanunk kell, hogy az európaiak úgy gondolják majd az európai integrációról, hogy az tisztességes. Nem lesz ez egyszerű feladat, de azt gondolom, hogy az európai integráció mindenki számára előnyös lehet. Tisztességes integrációra van szükség. Tudom, hogy az emberek az egyes tagállamokban, az egyes különböző személyes helyzetükben úgy gondolhatják, hogy ez most nem tisztességes. De hogyan lehet Európa tisztességesebb a jövőre nézve? Szerintem lehetünk. Számomra a tisztességes integráció azt jelenti, hogy az Európai Unió még mindig közös értékeken és szabályokon alapul, amelyeket mindenkinek mindig be kell tartania. A tisztességes integráció azt jelenti, hogy miközben a tagállamok egyre szorosabb integrációt alakítanak ki, a saját házuk táján is rendet tartanak. Egymásra számítanunk kell. Azonban nem ruházhatjuk mindig másokra az összes felelősséget. Ami legfontosabb, a tisztességes integráció azt jelenti, hogy az Európai Unió úgy működik, hogy az emberek azt tudják támogatni, és sajátjuknak érezzék azt. Demokratikus legitimitás és elszámoltathatóság, valamint szerepvállalás kérdéshez. Láthatják, hölgyeim és uraim, hogy én semmi egetrengetőt nem mondtam, hanem csak annyit kérek, hogy a közös szabályok alapján hozzuk meg a döntéseinket, és azokat be is tartsuk hogy közös megoldásokra törekedjünk, amikor azokra szükség van, és a saját házi feladatunkat is elvégezzük, hogy a tagállamok bízhassanak egymásban. Világosan szeretnék beszélni, több Európára van szükség, és több nemzeti felelősségvállalásra. Az egyik nem létezhet a másik nélkül. Elnök úr, Szeretném elmagyarázni most, hogy számomra mit jelent a tisztességes integráció gyakorlatban. Három kérdést fogok felvetni, és a tisztességes integráció szempontjából megvizsgálni azokat. Először is tiszteletben kell tartani az európai értékeket és szabályokat, amelyeket együtt fogadtunk el. Az európai integráció sokkal több, mint egy szabadkereskedelmi térség. Ez a közös értékek közössége. Az európai értékeket meg kell védenünk akkor is, hogyha azokat belülről támadják. Hogyha ezt nem tesszük meg, az az unió hitelességét aknázza alá. Nem csupán a világ szemében, hanem saját polgáraink szemében is hogyha a korrupciót, illetve a jogállamiság megsértését figyelmen kívül hagyjuk, illetve az adóelkerülést nem tudjuk szabályozni, akkor az erőfeszítéseinket aláaknázzuk értékek uniójaként úgy döntöttünk, hogy az integráció a demokrácián alapul. És úgy döntöttünk, hogy az hatalom, az erő használatát inkább a törvényekkel helyettesítsük. A demokrácia összeomlik, hogyha a közös szabályainkat nem tartjuk tiszteletben. A mai vita paradoxona az, hogy az erős szabályok és az erős európai intézmények a tagállamok számára néha fenyegetésnek tűnnek, amikor pedig ennek az ellenkezője az igaz. A jogállamiság és a közös intézmények védik a tagállamokat, főként a kisebb tagállamokat. A következő, hogy meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt a szolidaritás és a felelősségvállalás között. Az Európai Unió a szolidaritáson alapuló közösség. A szolidaritás az Európai Unió lényegét jelenti. Finnország pedig ebben szerepet kíván vállalni. Az EU költségvetésbe befizetett részünk növekedni fog, és mi ezt az európai szolidaritás jeleként tekintjük. Finnország felelősséget vállal azért, hogy támogassa azokat az országokat, amelyeknek pénzügyi segítségre van szükségük. Ezt a válságkezelő eszközökkel, illetve közvetlen hitelekkel végezzük, a szolidaritást ki kell egészítse a tagállamok saját felelősségvállalása. El kell végeznünk a házi feladatunkat, és nagyon nehéz politikai döntéseket meghoznunk. Európának segítenie kell, amikor segítségre van szükség. Azonban minden tagállamnak saját magának kell felelősséget vállalnia abban, hogy az államháztartás rendben működjön. A nemzeti kormányok, illetve parlamentek felelősek a nemzeti reformok végrehajtásáért. Harmadik pont. Ahhoz, hogy Európa erősebb legyen, mélyebb integrációra van szükség kormányom támogatja a mélyebb integrációt, amiben az tisztességes minden tagállam szempontjából, és a teljes unió számára az hasznos. A legfontosabb kihívásunk, hogy új munkahelyeket teremtsünk túl sok európai, főként túl sok fiatal a munkanélküli ma. A munkanélküliség az egész társadalomnak problémát jelent, de elsősorban azokat a személyeket érinti, akik megpróbálnak valahogyan a felszínen maradni. Múlt héten Lisszabonba látogattam, itt lehetőségem volt egyetemi diákokkal, hallgatókkal beszélgetni, és lenyűgözött, hogy mennyire tehetségesek és energikusak, azonban az is világosá vált, hogy mennyire aggasztja őket a jövő. Tudom, hogy éreznek. Ugyanis én magam nagyon jól emlékszem Finnország saját pénzügyi válságára. A 90-es évek elején a finn munkanélküliség 20%-os volt, gyakorlatilag a fizetésképtelenség határán volt az ország, és a GDP 10%-kal csökkent az évek során amikor, akkoriban én magam is egyetemi hallgató voltam, és azt gondoltam akkor, hogy soha az életben nem lesz sem munkám, sem házam. Nem akartunk akkor diplomázni, mert biztonságosabb volt ott maradni az egyetemen. És most már tulajdonképpen szeretettel tudok ezekre az évekre visszagondolni. Finnország kilépett a válságból, de ennek a szociális, társadalmi árát meg kellett fizetni. Úgy gondolom, hogy európai prioritásként kell kezelnünk a munkahelyteremtést. Munkahelyteremtés, az új munkahelyek létrehozása mindenképpen fenntartható módon kell megtörténjen. Az EU-s költségvetésből 6 milliárd eurót kellene fordítani az fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség elleni küzdelemre. Ezt teljes mértékben támogatom. Úgy gondolom, hogy a fiatalokat mindenképpen magunk mellé kell állítanunk. Nagyon fontos, hogy a globális versenynek is megfeleljünk. Európának versenyképesebbé kell válnia azért, hogy az üzleti vállalkozások beruházásokat eszközöljenek és új munkahelyet teremtsenek. Európának vissza kell nyernie azt a pozícióját, hogy a technológiát és az ipart irányíthassa. Ehhez azonban reformokra és nyitottságra van szükség. Együtt kell működnünk a piacokkal, nem pedig ellenünk dolgozni. Elnök úr, lenyűgöző lépéseket tettünk azért, hogy az EU gazdasági kormányzását létrehozzuk. És köszönetet mondanék a parlamentnek azért a támogatásért, amelyet nyújtottak a hatos csomag, illetve a kettes csomag esetében. Azonban ez azt jelentette, hogy nemzeti szinten akár fájdalmas reformokat kellett végrehozni. A strukturális reformok nem hoznak eredményt egyik napról a másikra, hanem hosszú távú eredményeket jelentenek. Hogyha az új szabályokat mindannyian betartjuk, gazdaságaink erősebbek lesznek. Ez nem csupán egy gazdasági elmélet, hanem ez egyszerű józanész. Tisztelt elnök úr! A belső piac, illetve a belső szabad kereskedelem támogatása az európai integráció alapkövét jelentik. Nagyon sokat sikerült már elérnünk ezen a területen, de nem elegendőt az árucikkek már szabadon mozoghatnak Európában, azonban a szolgáltatások még nem. Ezért javítani kell a szolgáltatási irányelv betartását. A digitális egységes piac óriási lehetőséget jelent a munkahelyteremtés szempontjából. A bizottság úgy gondolja, hogy az EU-s gazdaság így módon akár 500 milliárd euróval növekedhet a 2020-as időpontig. Ostobaság lenne ezt a lehetőséget nem kihasználni az elektronikus kereskedelem, illetve a digitális tartalom megfelelő belső piacsal kell rendelkezzék. Ez már meg is indult az Európai Parlamentnek köszönhetően, azonban lassan folyik a munka, és olyan okos szabályozásra van szükség, amely a digitális gazdaságot támogatja. enorm de notre commerce külső Kereskedelemben jelentős potenciálok rejlenek a munkahelyteremtést illetően, és az Európai Bizottság úgy érezte, hogy két millió munkahely születhet ezeknek a folyamatoknak köszönhetően. Meg fogjuk nyitni a piacokat azon lehetőségek irányába, amelyekre szükségük van Nagyon fontos, hogy a globális piacon sikeresek legyünk. Hinnünk kell magunkban. Hogyha protekcionizmust választjuk, akkor ezzel csak akadályokat építünk és izoláljuk magunkat a világgazdaság különböző pólusai elől. A szabadkereskedelem kialakítása és az Egyesült államokra befektetési tárgyalások elindítása, a Japánnal is nagyon-nagyon jó hír Fontos, hogy fenntartsuk ezeket a folyamatokat, és ne ragadjunk le a részletekbe. Nagyon fontos a gazdasági monetáris uniót megvalósítani, nagyon fontos a bankuniót kiteljesíteni. Úgy érzem, hogy a bankunió, a fair integráció nagyon jó példája. Nagyon fontos a kockázatokat csökkenteni, illetve az adófizetőket megvédeni attól, hogy kárát szenvedjék a nem megfelelően védett bankok tevékenységeinek. Európa felruházása megfelelő erővel a jövőben a következőket is jelenti. Nagyon fontos, hogy az energiapiacot erősítsük, a globális verseny az energiapiac területén egyre erőteljesebb. Európának igenis össze kell szednie magát, és saját belső energiapiacát komolyan kell vennie. Nagyon fontos, hogy a piac torzító támogatások felől elmozduljunk, az energiainfrastruktúrákban több beruházásra van szükség. Nagyon fontos alacsony széndiokszid kibocsátású energiahordozókba beruházni, illetve a kibocsátás kereskedelmi rendszert is eh, tovább dolgozni. Erről tegnap volt szó. A második megjegyzés, konkrét lépésekre van szüksége az európai védelmi és biztonsági politikákban. Európának nagyobb felelősséget kell vállalni a biztonságért, meg kell tanulnunk azt, hogy szorosabban együtt dolgozunk, szorosabb együtt működésre van szüksége a biztonsági kihívások megoldásában, a pénzügyi akadályok elhárításában, illetve egy szélesebb belső piacot kell erre is kialakítani. Várom a decemberi vitákat az Európai Tanácsban. És nagyon fontos, hogy bővítést és továbbra is napirenden tartsuk. Az Európai Uniónak igenis nyitva kell maradnia a tagságot megérdemlő jelöltek felé. A következő európai választásokra körülbelül egy év múlva kerül sor, és ezek a választások különösen fontosak, hiszen a demokratikus legitimitást teszik próbára, és a végeredmény majd megmutatja azt, hogy a közös európai projekt milyen irányban halad tovább. Az európai integráció nem állt soha ennyi kihívás előtt még jelenleg. Nagyon sok mindent meg kell védenünk, és ezt büszkén kell, hogy tegyük. Az európai integráció a stabilitást, békét eredményezte, a jólétet az európai polgárok számára, amelyre korábban ezen a kontinensen soha nem volt példa, és folytatjuk ezt a munkát. Az európai Unió ki fog lábalni a válságból, mégpedig erősebben kerül ki majd ebből. Ehhez időre van szükség, és nem lesz könnyű az előttünk álló úr. Nagyon, font, nagyon fontos az energiára összpontosítanunk, illetve mindazokra az elemekre, melyek egyesítenek bennünket, nem azokra, melyek megosztanak bennünket. És együtt sokkal erősebbek vagyunk, mint külön. Nagyon fontos az európai integráció fair voltának megtartása, hiszen a fair integráció a legjobb módja az erőteljesebb Európa kialakításának, illetve a polgárok bizalma növelésének. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Katainan, miniszterelnöknek, most pedig a bizottság részéről Bározó elnök úr kap szót. Elnök úr, Miniszterelnök úr, tisztelt képviselők! Mielőtt elkezdeném a beszédemet, szeretném elmondani a bizottság részéről, hogy milyen egyetérzünk az elhunytak és megsérül, és sérültek családtagjaival, hozzátartozóival. A bosztoni események kapcsán szolidaritást vállalunk amerikai barátainkkal ezen a szomorú napon, és elítéljük az erőszakot. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Tisztelt miniszterelnök úr, öröm számomra, hogy itt lehetek ma, amikor a finn miniszterelnök az Európai Unió jövőjéről tárgyal az Európai Parlamenttel. Köszönöm szépen a finn miniszterelnöknek, amiért nagyon fontos módon hozzájárul az európai projekthez. Jirki Katainen erős elkötelezettségéről tett tanúbizonyságot a demokrácia, az átláthatóság és a párbeszéd mellett az Európai Unión belül. A filmminiszterelnök és az általa képviselt ország egy olyan Európai Uniót képvisel, amely mindenek előtt értékközösség. Ezzel az első fontos elemhez érkeztem, ugyanis arról szeretnék beszélni, hogy Finnország hogyan testesíti meg az Európai Unió lényegének egyik legfontosabb koncepcióját, ez pedig a jogállamiság és az egyenjogúság. Méretétől, gazdasági súlyától, történetétől és kultúrájától függetlenül az Európai Unió olyan tagállamok közössége, amelyeknek közös érdekeik és közös értékeik vannak. Egy olyan unióról van szó, amely egyformán tiszteli mindenki jogait, és minden egyes tagállam hallathatja a hangját benne. Finnország megmutatta, hogy nem csak a mérettől függ az, hogy valaki elő tudja mozdítani az Európai Uniót. Az elgondolások ereje és a elkötelezettség mértékén múlik mindez. Gondoljunk csak az egységes piacra, a digitális agendára, az igazsági és belügyekre, és más területekre Finnország mindenütt az európai politikában vezető szerepet tölt be. Hadd mondják néhány szót a jogállamiságról és az igazságoságról, méltányosságról. A filmminiszterelnök ezeket nagyon fontosnak ítéli, így jár el az Európai Bizottság is, különösen egy olyan időben, amikor a reform terheket ró a társadalmakra. Ezért javasoljuk azt, hogy mindenképpen harcolni kell az adóelkerülés ellen és az adócsalás ellen, hiszen Európában 3 billió euró vész el ilyen módon. Egy egész teljes többéves pénzügyi keret pénze vész el így módon. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, hiszen ez további terheket ró az egyszerű, mindennapi, de tisztességes adófizetőkre. Felhívom a tagállamokat, hogy mielőbb állapodjanak meg a bizottsági javaslatra vonatkozóan, ami a betétekre vonatkozó adókat illeti, mielőbb meg kell állapodni Svájccal is, és mielőbb egy mechanizmust kell bevezetni az adóelkerülés kezelésére. A következő hetekben felhívom a tagállamokat, hogy megállapodjanak a közös fellépésben, és egy megfelelő ütemtervet dolgozzanak ki az adóparadicsomok elleni harcra vonatkozóan. Úgy gondolom Finnország támogatja ezt az ügyet, ezért köszönet illeti, és emellett egy olyan kezdeményezést is indított, hogy a hónap végén a bizottsággal együtt egy közös eseményt szervezzen meg, ezért is köszönet illeti Finnországot. Nemrégiben Dublinban a versenyképességről beszéltem, és akkor kiemeltem Finnországot, hiszen Finnország vezető szerepet tölt be a versenyképességi globális indexben, világszerte a harmadik helyet foglalja el. Európában próbálunk kikeveredni a válságból, és megpróbáljuk a hosszú távú versenyképességünket növelni. Fontos ilyenkor a finn példát követnünk, nagyon kemény tanulságokat kell levonni. Finnországban a 90-es években bankválság uralkodott, ezt követően az ország strukturális reformokat hajtott végre a gazdaság átalakítására, a versenyképessége növelésére, és annak érdekében, hogy szociális piacgazdaság a főbb elemeit megtartassa. Ez egy olyan folyamat, amelyet most több tagállamnak is végig kell járnia, és Finnország támogatást nyújtott ezen országoknak szolidaritásáról tanulbizonyságot téve. Finnország aktív szerepet vállalt a bankunió kialakításában is. A ciprusi események azt mutatják, mennyire fontos ez a munka, és hogy minél előbb, és hogy sürgetőbb ez a feladat, mint valaha. A háromoldalú egyeztetéseket követően sikerült megállapodni az egységes felügyeleti mechanizmusban. A bizottság javaslatokat fog tenni egy egységes rendezési mechanizmusra júniusban, de a legfontosabb tanulsága mindennek mégis az, hogy nem egyszerű erőfeszítésről van szó, hanem napról napra kell előfeszítéseket tennünk. Állandóan dolgoznunk kell ennek a feladatnak a teljesítése érdekében, ezt Finnország is megmutatta, hiszen Finnország is ugyanígy jár el. Elnök úr, Finnország európai partnereivel párbeszédet folytat, tudatja elgondolásait, aktív, konstruktív tagja az Európai Uniónknak. Köszönöm a miniszterelnöknek, eh, amiért szerepet vállalt mindebben, és amiért szorosan együttműködött velünk, és baráti kapcsolatokat ápol velünk. Köszönöm Finnországnak az Európai Unió melletti elkötelezettségét. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Barosz úr. Az Európa Néppárt nevében eh, József Dól, az elnök kap szót. Elnök úr, tisztelt eh, bizottság elnöke, tisztelt miniszterelnök úr! Én is csatlakozni szeretnék mindazokhoz, akik részvétükről biztosították a bosztani áldozatok családjait. Úgy érzem, hogy folytatnunk kell a csatát a terrorizmus ellen. Nem tudjuk azt még, hogy kik követték el a támadásokat, a merényletet, de nem normális dolog az, hogy egy társadalomban azokat megtámadják, akik nem vétettek mások ellen, pusztán sportoltak, nem engedhetjük meg azt, hogy őket megöljék. Ők a sporton keresztül uh, szabadságjogot kell, hogy élvezzenek, ezt pedig el kell ítéljük. Miniszterelnök úr, én csatlakozom önhöz nagyon sok ponthoz. Szeretnék azonban néhány gondolatomat megosztani önnel, illetve néhány kérdést felvetni, ami Európát illeti. Európa több mint egy projektől elmondta, azt a gazdasági integrációs ide tartozik, és Európa közös értékközösség, és önnek igaza van, amikor ezeket említette Európa, nélkül a helyzet sokkal súlyosabb lenne. Én nagyon sokszor elmondom azt, hogy elég Izlandot megnéznünk, a az írországi, görögországi és spanyolországi nehézségeket illetően hol járna Európa, hogyha nem lenne az Európai Unió. Az extremizmus, a radikalizmus ellen fel kell lépnünk, és úgy érzem, hogy igazi nyelvet kell, valódi nyelvet kell beszélnünk, szolidaritást kell vállalnunk egymással, és tovább integrációt kell megvalósítanunk. Egy nehéz válságos időszakban nem kell félni attól, hogy kiálljunk az integráció mellett, illetve a szociális és pénzügyi harmonizációra is szükség van. Itt nem arról van szó, hogy az uniformizáció, a harmonizáció nehezebbé teszi a helyzetet, egyáltalán nem erről van szó a nyugdíjba vonulási eh, korhatár, illetve a szociális támogatások kapcsán is ugyanabból kell kiindulnunk. A belső piacon nagyon sok eh, előrelépés sikerült megvalósítanunk, viszont nagyon sok eh, buktató is volt a különböző nemzeti érdekek mélyett. Én vállalatvezetőként tudom azt, hogy a versenyhelyzet torzulása mit jelent, az én vállalkozásomban nagyon is érzékelem azt, hogy rendkívüliek eh, a terhek, amelyek a vállalkozások vállára nehezednek, és ezt tudnunk kell. Tehát nagyon fontos a harmonizáció a fiskális, pénzügyi és szociális területeken. Ha ezt nem tesszük meg, akkor máshova fognak elmenni a vállalkozások, illetve bezárják kapuikat. Bizonyos polg- polgárok elvesztették munkahelyüket, bizonyos vállalkozások megszűntek, eltűntek. Kedves kollégák, a probléma az, hogy most a tagországok azok, akik eh, kompetensek a témákban, egyedül kell ezt megoldaniuk. Tehát több Európára van szükség ezekben a témákban, és miniszterelnökön eh, eh, úr, én egyetetek azzal, hogy egy igazságosabb Európára van szükség. Van munkanélküliség, viszont vannak munkahelyek is Európában. A probléma az az, hogy a kettőt nem sikerült összehozni, nem tudtuk megoldani a munkanélküliséget európai szinten. Jelenleg nem európai kompetenciáról van szó, ebben a témában, ami pedig az oktatás, kutatást, képzést, továbbképzést, illetve a kohéziós politikákat. Itt igenis van játékterünk arra, hogy a munkavállalók mobilitását er- erősítsük. Ha nem lesz európai kutatás, kedves José Manuel Barroso, akkor szét fog darabolódni e, az a kutatási program, ami nem is lesz európai. Éppen ezért legyen, legyen elég bátorságunk, hogy ezen lépen tovább megyünk. Nagyon fontos, hogy felvegyük a harcot a fiatalok munkanélkülisége ellen, a ifjúsági garancia alapot támogattuk, viszont úgy érzem, hogy itt még tovább lépésekre van szükség. A parlament többsége, ugyanúgy, mint a miniszterelnök, támogatja az erős Európát egy erős gazdasággal, erős tagországokkal, és nagyon fontos, hogy a szabályokat megvalósítsuk a gyakorlatban. Több átláthatóságra van szükség, a költségetésnek kiegyenlítetnek kell lennie, illetve a költségetési hiányokat csökkenteni kell, hiszen nem élhetünk nagyobb lábon, mint amelyre költségvetési lehetőségeink teret biztosítanak. Fontos visszanyerni a beruházások és bizalmat, de ez elégséges. -e? A válság által leginkább sújtott uh, tagországokban a kamatlábak olyan magasak, hogy még a legjobb projekteket sem lehet támogatni. Görögországban jártam, megkérdezték tőlem azt, hogy egy ilyen kamatláb mellett, 10-12 százalékos hitelkamatláb mellett végezek-e beruházást. Én erre azt mondtam, hogy nem, ilyen magas kamatlábbal nem lehet beruházásokat végezni. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen országban nem lehet munkahelyeket teremteni, és ez a probléma, amelyet fel kell vennünk a küzdelmet azért, hogy leküzdhessük a munkanélküliséget, a fiatalok munkanőrségét, megoldásokra van szükség. Lehet, hogy sokkoló, ha azt mondom, hogy nem kezdődött el a gondolkodás, és Európában a tagországi költségvetési hiányokat közösen kiegyenlíteni azért, hogy a kamatlábak ugyanolyak lehessenek mindenütt. Nem tudom, hogy önnek van-e más megoldási javaslata, és igenis fel kell használni ezt arra, hogy egységesítsük és csökkentsük a kamatlábokat, amelyek elindulhatnak a beruházások. És egy ilyen típusú közös tehervállalást a jobb kormányzással kell kiegészíteni, annak érdekében, hogy a burkolt támogatásokat megszüntessük, minden tagországnak vállalnia kellett a felelősséget a saját fizetős képessége érdekében. Kedves kollégák, nagyobb koherenciára van szükség, tehát nagyobb integrációra. Miniszterelnök az ön beszéde Európa jövőjéről szólt, és barátaim, azzal szeretném befejezni a beszédemen. Nagyon jól tudják azt, hogy nem gyakran lépem túl a hozzászólási időt, egy harmadik útra is szükség van a munkahely teremtésben, ez pedig a jó zenész, a történelem bebizonyította azt, hogy minél inkább együtt dolgozunk, minél jobban integráltak vagyunk, annál jobban tudjuk a kontinenset támogatni, és annál jobban megvéd bennünket Európa. Köszönöm szépen a figyelmet! Eh, a kolléga Dól... Kedves Dól kolléga, nagyon megtapsolták még a galérián ülők is, ez nagyszerű dolog, de sajnos fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az eljárási szabályzatunk nem ad lehetőséget a politikai vélemény kifejezésére odafönn a galériában, ez a politikai, ez a képviselők kiváltsága, de értem, hogy miért tapsoltak. Most a szocialisták és demokraták frakciójának elnöke Szoboda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Eleinte én is szeretném elmondani, illetve kifejezésre juttatni ugyanazt, amit az elnök is elmondott Boston kapcsán, természetesen egyet, együtt érzünk az áldozatokkal és eh, hozzátartozóikkal. A tisztességes integráció volt a fő eleme a finn miniszterelnök hozzászólásának. Azt hiszem, hogy Európában pontosan ezért kell küzdenünk. Katasztrofális a helyzet jelenleg Európában. Borzasztó magas a munkanélküliség, a szociális helyzet, a politikai helyzet egyaránt. Nagyon sok polgár jelen pillanatban nem ért egyet az európai politikákkal, és Európa Európát ellenzi. Ez azért veszélyes egyébként, mert nem csupán konkrét politikákból fakad. De ha figyelembe vesszük az európai polgárok aggájait, komolyan kell azokkal foglalkozni, anélkül, hogy populisták lennénk. Miniszterelnök úr, ön elmondta, hogy Finnországnak milyen helyzete volt néhány évvel ezelőtt. Finnország akkor még nem volt tagja az eurózónának. Ott van a lett helyzet, amelyet újra és újra említenek. Itt megint csak nem az eurozóna helyzetéről beszélünk. Az eurozóna helyzete eltérő, ezért itt eltérő szolidaritásra van szükség, és egy európai megoldásra. Másodszorban recessziót élünk meg, amelyet sajnálatos módon az Európai Unió politikája is elősegített. Hogyan tudjuk meggyőzni a polgárokat arról, hogy reformáljuk meg a munkaerőpiacot, amikor a fő üzenet az Európai Unió részéről az az, hogy a szociális kiadásokat megpróbáljuk lecsökkenteni, például az oktatásra fordított költségeket, kiadásokat. Portugáliába elutazott miniszterelnök úr szerintem ez nagyszerű dolog, de megkérdezte a polgárokat arról, hogy mit gondolnak a trojkáról? illetve hogy az Európai Uniós politikák hogyan érintik országokat. A trojka állapodott meg egy olyan politikában, egy olyan intézkedésben, amelyről az Alkotmánybíróság azt állapította meg, hogy alkotmányellenes. Ez is Európai Uniós politika. Ezt kell megváltoztatnunk. Önnek igaza van, a tisztességes integráció azt is jelenti, hogy az észak és a dél együttműködik. Számos alkalommal eljutottam már Finnországba, mindig megpróbálok olyan intézményekkel találkozni, amelyek a vállalkozások indítását segítik, a technológia fellendítését. A makrogazdasági fejlődésen, fejlődés terén óriási együttműködés valósul meg Finnországon belül ezt a modellt, miért ne alkalmazhatnánk az észak-dél helyzetére. De nézzük akkor újra a makrogazdasági helyzetet. Bizottsági elnök tanácselnök azt fogja mondani, hogy jaj, hát a következő hat hónap majd jobb lesz. Ezt hallgatjuk évek óta, nem sokára eljutunk a az alagút végére, és a fényt mégsem látjuk. A polgárok csak ezt látják a trojka pedig ténylegesen hibásan működik. A trojka tagjai egymás között vitatkoznak arról, hogy ki miért felelős. Szerintem ezt hagyjuk abba. A bizottság felelős a szakpolitikákért. Én azt akarom, hogy Oli Rén úr vállaljon felelősséget, de nem mondjuk azt, hogy az IMF, vagy az EKP, vagy a, nem is tudom micsoda a felelős. Ezek nem demokratikusan megvált megválasztott intézmények, az Európai Bizottság pedig az. Az Európai Bizottság legyen tehát, aki felelősséget vállal a feladatokért a trojkában, a polgárokat bosszantja az ilyen jellegű tevékenység, úgyhogy változtassuk ezt meg. Ciprusra ugyanez vonatkozik, végezetül pedig, ami a növekedés elemet illeti. Nyilván több növekedésre van szükség ahhoz, hogy a szükséges reformokat elvégezhessük. De lélektanilag, hogyha megnézzük, lehetetlen a reformok végrehajtására kényszeríteni az embereket, akkor, hogyha nem tudunk reményt adni arra, hogy megváltozik a helyzet. Azt mondjuk, hogy nincs pénz növekedésre. Egy független intézmény egy tanulmányt készített, és úgy tűnik, hogy az adóhatóságok részéről évente egy trillió euró tűnik el, hogyha ez meg lenne, akkor visszafizethetnénk az adóságokat, finanszírozhatnánk a növekedési projekteket Európában. Amikor pedig a média felkapta ezt a témát, és sok dolgot nyilvánosságra hozott, az még maga Cameron úr is azt mondta, hogy itt az idő, hogy keljünk fel és szippantsuk bele a kávéba, de nem elég beleszippantani, ígyuk is meg azt a kávét. Hát lehet, hogy még maga Cameron úr is időnként kávét iszik, illetve, ahogy mondjuk, a puding próbálja az evés. Hát Cameron úr találkozott Merkel asszonyjal. Nézzük csak meg, hogy a kormányok akkor mit csinálnak. Ön, miniszterelnök úr, illetve a többi miniszterelnök ne csak ígéreteket halljunk a tisztességes integrációról, hanem tényeket. Nem tisztességes, hogy a gazdagok a pénzüket kimentik az adóparadicsomokba, és itt maradunk mi, akik meg befizetjük az adókat. Miért kell azt végignéznünk, hogy az USA hogyan vitatkozik Svájccal és a többi országgal, és semmit nem teszünk? Luxemburg már tett egy lépést, Ausztriának is ezt kell tennie. És azt hiszem, hogy végül sikerül majd egy közös stratégiát elérni az adóelkerülés elleni küzdelemben. És nagyon örülök, hogy az önök pénzügyminisztere is törekszik erre, nagyon örülök egyébként, hogy legalább van már olyan pénzügyminiszter, aki törekszik ennek a helyzetnek a megoldására. De nyilván az adókülönbségeket szintén kezelni kell valahogy. Nem kell, hogy egységes adónk legyen, de legalább legyen hasonló. Nem helyes, hogy Portugáliából a vállalat átutaznak, áttelepülnek Hollandiába, nem azért, hogy befektessenek, hanem azért, hogy adót takarítsanak meg. Ez helytelen. És természetesen, miniszterelnök úr, nagyon örülnék, hogyha a pénzügyi tranzakciós adóval kapcsolatban meggondolná magát, ugyanis ez is a tisztességes integrációt jelenti. Miért ne csatlakozhatna többi országhoz, akik ezzel már egyetértenek, még a végén meg is győzhetik önt. Igen, az európai miniszterelnökök felelősséget vállaltak az Európai Tanácssal együtt, hogy több szerepvállalásra van szükség, és azt gondolom, hogy a tisztességeség, az átláthatóság, ami az adó esetében különösen fontos, nagyon előkelő helyen szerepelnek a napirenden. Szerintem, miniszterelnök úr, csak ekkor így tudunk hozzájárulni a tisztességes integrációhoz. Erre van szükség Európában, és az eurozóna tisztességes integrációja sokkal több integrációt tesz szükségesé. Finnország akkor még egyedül meg tudta oldani a problémáját, igen, kövessük a finn példát, de most az eurozónán belül kell ezt követni, és arra ráigazítani. Köszönöm, ez lenne a helyes előrevezető út. Köszönöm szépen. Most pedig a liberálisok részéről az elnök Ferhofstadt úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterelnök úr, először is szeretném bejelenteni, hogy a frakcióm és én teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön és Barozó úr mondott a bosztoni bombatámadásokkal kapcsolatban. Miniszterelnök úr, köszönöm azt is, hogy hozzászólt a mai üléshez. Tudom, hogy ön az euroszkepticizmus elleni harc élharcosa, és tudja, hogy hogyan kell leszerelni Európa ellenségeit. De talán most a vita során rájöhetnénk, hogy ez nem egyszerűen egy finn probléma, és nem is csak egy hagyományos brit dolog ez a szkepticizmus, amely egyre fokozódik. Ma egy új politikai párt jött létre, Németországban, az Alternative für Deutschland, amely, Euró, amely Németországot szeretné, ha kilépne az Európai Unióból. euroszkeptikusok, de szerintem ez nem egy alternatíva, nem helyes az elnevezés, ez inkább Németország öngyilkossága, amit javasolnak. Én azt hiszem, hogy különös butaság, amit javasolnak, hiszen akár arról van szó, hogy az Európai Uniót észak-délre osszuk, akár hogy visszavezessük az új nemze- a régi nemzeti valutákat, teljesen mindegy, miről van szó. A lényeg az, hogy felapróznák Európát. Kollégák, szerintem, ha van egy ország, amely megszenvedné ezt az elképzelést, az pont maga Németország lenne. És igazából a német alternatíva, idézőjelben véleményem szerint tragédia Európa számára, de Németország számára is. Ez igazából a német exportképnek a szétzúzását jelenteni, és a német gazdasági csoda végét. És ezek nem csak szavak, elnök úr. Én azért mondom ezt, mert van rá bizonyíték. Itt van az ING-nek a tanulmánya előttem, ez eh, a második legnagyobb eh, bank Hollandiában, és a City-ben, Londonban is működnek, és ott végezték a tanulmányukat. És mit mond ez a londoni független tanulmány? Azt mondja, hogy egy gazdasági katasztrófát jelentene az euró szétaprózása, és ennek első áldozata természetesen Németország lenne. Mik a számadatok ebben a tanulmányban? Ha akarják, akkor 18 millió másolatot készíthetünk ebből a jelentésből, és minden egyes német állampolgárnak elküldhetnénk. Elnök félbeszakítja. Igen, de előbb a költségvetési szakbizottsággal egyeztessen a hozzászóló folytatja. A következmények egyértelműek. A tanulmányó azt mutatja, hogy a fő német ország számára fontos piacok 20%-kal aláértékelődnek majd, ez katasztrófát jelent az export számára. A második fő következtetés az, hogyha a Deutschmarkot újra bevezetnék, akkor paritáson lenne a dollárral, ami azt jelenteni, hogy 20%-át elveszítené az értékének, és az energiát is hatalmasan megdrágítani. Az ING tanulmány azt is mutatja, hogy ha az euró megszűnne bizonyos tagállamokban, akkor a német GDP két év alatt 10%-kal csökkenne. Megismétlem, ez nem egy alternatíva Németország számára, ez öngyilkosság Németország számára, rémálom Európa számára, és az Egyesült Királyság számára is. Mert ez a tanulmány azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság a GDP-jük 5%-át elveszíti rögtön, ha történik ez az alternatíva. Úgyhogy nincs szükségünk német alternatívára, európai alternatívára van szükség. Erre. Ez politikai egységet jelenti. Egy igazi európai pénzügyminisztériumot, egy európai kormányt, és Joseph Dole az európai kötvények piacáról, amikor beszélt. Igen, az európai ságra van szükségét is. Azt hiszem, hogy választás elé kerültünk, gondolom egyetért. Mi vagyunk-e Európa ensze, a nemzetállamoknak az egysége, vagy a német megoldást követjük. Én tudom, mi a választásom. Remélem az övé is, az öné is az a jövőben. Köszönöm szépen, Ferhofstadt úr. Most pedig Kombendit úrnak, a zöldek vezetőjének adom. Köszönöm szépen, önök úr, kedves kollégák. Ott folytatom, ahol Ferhofstadt úr abba hagyta. Tisztelt miniszterelnök úr, ön ötezerszer kimondta azt a szót, hogy szabály, szabály, szabályozás. Szeretjük a szabályokat, valóban a demokráciában, a jogállamiságban szabályokra van szükség. De egy olyan, egy, a mi közösségünkben van egy olyan szabály is, amely fontosabb, mint az elszámolási szabályok, a szolidaritás fő szabálya. Az ön országa, Finnország is ugye a kohéziós, a szociális kohézió kiváló példáját adja. És amikor önök Európába bejönnek, akkor mégis az a benyomásom, mintha ezt az otthoni szolidaritásukat elfelejtenék, és egy kicsit északi hidegséget sugároznának. Ennek az a következménye, hogy ebben a fagyos légkörben nem érzik át, hogy mi történik mondjuk Dél-Európában. Ön beszélt itt a Nokia-ról, illetve a Nokia-hoz hasonlóan szólalt föl. Ön jó finn, nyilván említi a Nokia-t, de a jó finn másról is híres. azt szeretném itt elmondani, hogy ma önök nem élvezhetnének egy szolidáris Európát, hogyha nem lenne európai közös költségvetés. A nemzeti felelősség és felelőtlenség fölött ott van az európai felelősség szükségessége, közös a felelősségünk, és pont ez a politikai felelősség az európai szinten a költségvetés kapcsán is az, ami megmenthet minket holnap. Ha a költségvetést nem tudjuk elfogadni, akkor a, a saját források hiány ez a költségvetés nem adja a megfelelő megoldásokat. Margaret Thatchernek volt egy nagy vívmánya és, vívmánya és győzelme, az hogy egy olyan családban, ahol 27 gyerek van, és mindegyik a saját dolgát szeretné csinálni, ö, ö, ő elterjesztette azt a modellt, hogy én is azt akarom csinálni, amit én akarok, I want my money back. Ennek a hagyományát ő megteremtette, és most mindenki hajlamos ezt szeretni. Ö, ez az európai szolidaritás bukása vége, ha elmegyünk ebbe az irányba, és aki nem hajlandó részt venni a szolidaritás folyamatában, az megbuktatja Európát. A válságban pont több szolidaritásra lenne szükség. A strukturális alapok csökkentését javasolják egyesek. Nagyon okos gondolat. Ö, ugye ö, Portugália, Görögország kapcsán csökkentéseket javasolnak. Joseph Dole ö, a zöld párt tagjaként éppen elmondta most, hogy ha nem sikerül olyasmit javasolnunk, amivel csökkenthető az adóssághegy, lehet mondani azt, hogy ez a görög kormány hibája, de ha ezt európai szinten nem tudjuk megoldani, akkor a nép fogja ezt megszenvedni, a nép fogja megfizetni a válságot, bárki is okozta azt, és ha nincs közös adósság alap, akkor majd még Olaszország is megszenvedi ezt egy százalékát, ha az olaszok befizetnék ebbe az alapba, akkor az 20 milliárdot jelentene, 2 százalék 40 milliárdot jelenteni, és ezzel meg lehetne menteni majd őt is. Az európai szolidaritás, a közös adóság alap a megoldás ahhoz, hogy újra lehessen indítani beakadt gazdaságokat. Tisztelt miniszterelnök úr, amikor szabályokról beszél, akkor minden szabály fölé írja oda föl magának, hogy ott van a szolidaritás főszabálya, ami azt jelenti, hogy nem szabad az egyes országokat hagyni neki menni a falnak, hanem közösen kell gondolkodni, nem szabad hagyni, hogy egyes rossz ö, politikai döntések ö, egyes országokat és végül valamennyiünket zsákutcába vezessenek. Ez az önfelelőssége finn miniszterelnöként és a tanácselnököként. Köszönöm szépen. Most pedig a konzervatívok részéről Kellenen elnök úr. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd csatlakozom azokhoz, akik előttem szóltak. Amerikai barátaink a szörnyűséges tegnapi bosztani események hatására életüket vesztették, és részétemet szeretném feléjük küldeni. Margaret Thatcher halála szintén nagyon szomorú esemény a konzervatívok számára, bizonyára örülne Margaret Thatcher annak, hogyha hallaná, hogy Convendit őt idézi. 25 évvel ezelőtt a híres brüsszi beszédében kijelölte az Európába vezető utat, és láthatjuk, hogy mennyire releváns ez a beszéd most is a mai események között. Ebből idéznék. Most arra van szükség, hogy a következő lépésekkel kapcsolatban döntéseket hoztunk. Nem szabad, hogy utopisztikus célkitűzések romba döntsenek minket. Nem lenne jó, ha ez bekövetkezne. Nos, még ma is nagyon sokan absztrakt, elvont, utopisztikus elképzelésekre alapozzák az európai projektre. projektet. Számukra több Európa a válasz. Miniszterelnök úr, az ön segítségével is a tanács azt gondolom, hogy egy sokkal realisztikusabb tervet dolgozott ki az európai költségvetésre vonatkozva is. Frakcióm nevében szeretnék önnek gratulálni, remélem a, a ö, kollégáit és meg, néppárti kollégáit is meg tudja erről győzni, de hát ugye tudjuk, hogy néha a szocialisták is így vagy úgy gondolkodnak a pénzügyi tranzakciós adó őrült ötletével kapcsolatos gondolatait, és köszönöm. Még a Jacques Delors napokban az Európai Uniót a versenyektől és a nyílt piacoktól elfelé mozdítottuk, pedig Margaret Thatcher ezeket védte, és inkább a szabályok felé tereltük Európát. Ferhajgen úr úgy úgy becsülte, hogy 600 milliárd euróba kerül mindez az integráció, ez többszöröse a finn költségvetésnek és GDP-nek. Nem véletlen, hogy ilyen sok a munkanélküli. Einstein azt mondta, hogy a bolondságát, bolondságot úgy lehet definiálni, hogy az ember ugyanazt a cselekedetet végzi el időről időre, de azt gondolja, hogy egyszer majd más eredménye lesz ennek. Nos, az utopisztikus gondolkodás eredménye az, hogy nem gondoltuk végig, hogy mindennek milyenek gazdasági következménye lennek. Persze az adósság, válság kezdte el mindezt, de sajnálatos módon nem elég biztos alapokra épült az európai konstrukció. Láthattuk azt is, hogy nem létezhet Európa európai kormányzás nélkül. Az igazi föderalisták, például Stubur, Stubur, nyilván kedvezően gondolkodnak mindenről, és 2006-ban, eh, amikor még itt dolgozott, volt itt egy kis ifjú Thatcher, Verhofstadt úr, a belga miniszter, nem tudom, mi lett vele. Nos, Stuba akkor azt mondta, hogy erre nincs szükség, igazi föderalista már nincs, és közöttünk sok eh, zúg föderalista van, de igazi föderalisták már nincsenek. Jó lenne, hogy egy kicsit becsületesebbek lettek volna a különböző politikai vezetők 15 évvel ezelőtt, eh, különben nem tartanánk itt. Bizonyos országokban nagyon nagy volt mindennek a költsége. Tudjuk, hogy a banki megmentő csomagok mennyire népszerűek. Finnország földrajzi és egyéb helyzetéből edődően, adódóan Finnország helyzete biztos, a szocialista pénzügyminiszter véleményét is ismerjük, ő egyáltalán nem érte egyet a jelenlegi politikákkal. Kérdés, hogy hosszú távon milyen ára lesz az Európai Uniós tagságnak, nagyon komoly, nehéz döntéseket kell hozni. Ha ezt nem tesszük meg, ha nem hozunk döntéseket, akkor az igazi kihívásokra nem tudunk figyelni, ez pedig az lenne, hogy versenyképességünket megtartsuk. Balkenstein úr, aki azt hiszem Ferhofstadt úr pártagja, vagy pártársa, azt mondta, hogy Európa nem más, mint altató, amely Európát elaltatta, és nem gondolkodásra készítette. Komberis út lehet, hogy néha a liberálisok is eltalálják, fején találják a szöget, ezt most nem az ördögtől hallottuk. Azt hiszem, hogy jobban oda kéne figyelni a munkaerőpiacra, át kell struktúrálni a gazdaságot, kacsúsítani kell az államot, illetve a kereskedelem is oda kell figyelni. Margaret Thatcher életéből azt, tanult, azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a, hogy a változás igenis lehetséges. Nos, az EU-nak sokkal inkább a gazdaságra kéne koncentrálnia, a 21. századhoz kéne alkalmazkodni, és, nem, és decentralizálni kéne. 25 évvel a híres beszéd után Margaret Thatcher még mindig a helyes utat mutatja. Kérem, hogy ne kövessük el a régi hibákat, és jó irányba tereljük Európa hajóját. Köszönöm. Köszönöm, Kellenen úr. Most pedig Teró úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm Önt, Katainen miniszterelnök úr, itt az Európai Parlamentben. Terhonen úr. Terhonen úr. Köszönöm szépen, köszönöm. Akkor újra kezdem. Miniszterelnök úr, Katajnen úr, üdvözlöm itt az Európai Parlamentben. Ön azt mondta, hogy a finn irányvonal az igazságos integráció, de ami a gyakorlati megvalósítást illeti, eltérnek a vélemények. Ma is hallottuk ezt. Sokan azt gondolják, hogy a bevételek átcsoportosítása nem igazságos. Ön azt mondta, hogy az integrációt fokozni kellene annak érdekében, hogy megoldjuk a nehéz belügyi kérdéseket is. És ön nem mondta, hogy a föderális megközelítést támogatja, vagy sem, és ebben az Európai Parlamentet. A föderális állam fogalmát ön nagyon szabadon használja. és hogyha tovább követik ezt az utat, akkor egyszer szembesülnek ezzel a problémával. Angela Merkel például azt mondta, hogy azt reméli, hogy az Európai Unió álma folytatódik, hiszen az Európai Unió föderális államszerkezetet épít fel. David Cameron azonban nem ért egyet ezzel. Miniszterelnök úr, ön miért kerüli ezt a témát, amikor ez a nagyon érdekes téma felmerül? Az igazságos integráció magában foglalja azt is, hogy igazságosan állást foglalja, támogatja vagy sem a föderális felépítést. És kérem, definiálja is, hogy mit jelent a föderalizmus hiszen ez a hatalom koncentrációját is jelenteni. Ön az Egyesült Királyságot támogatja, vagy Németországot? Köszönöm, most pedig Gustafsson Gues képviselője szó. Köszönöm szépen. A kollégáimhoz hasonlóan először én is szeretném a bosztoni áldozatok mellett szolidaritásomat kifejezni. Katenen miniszterelnök urat pedig szeretettel köszöntöm az Európai Parlamentben. Kilencedik voltam itt a felszólalók listáján, de ö, még ha ismétlésekbe bocsátkoznánk, akkor is el kell, hogy mondjam, hogy Svédország és Finnország nagyon szoros ö, kapcsolatban állt mindig is történelmileg. Én svédként Finnországban születtem, mielőtt Svédországba költöztek volna a szüleim. A GUE Engel frakció, a baloldal nagyon élesen kritizálja a neoliberális politikát, gyakorlatilag a bankok érdekei érvényesülnek a polgárok érdekei fölött, akiknek tömeges munkanélküliség és fizetéscsökkentés a sorsuk jelenleg már majdnem minden hetedik 25 év alatti fiatal munkanélküli Európa szerte, és egyes országokban ez 20-30-40 százalékos. Ma a fiatalok munkanélkülisége többe kerül, mint az egész Európai Uniós költségvetés. Egyes helyeken Európában most már Dél-Európában Dél főleg élelmiszerhiány mutatkozik. Meg kellett, hogy jelenjen a Vörös Kereszt. A világháború előtti eh, állapotok uralkodnak egyes európai helyeken. A legnagyobb vesztesek az amúgy is alacsony jövedelműek és a nők. A nőket eh, a megszorítások duplán sújtják, a nők számára a munkaerőpiac sokkal jobban beszűkült, mint a férfiak számára, a gazdasági függőségük tovább nőtt. Ezért eh, a gyermekgondozási és egyéb családhoz kötődő infrastruktúrák leépítése most már lassan katasztrófához vezet, a családok életét teszi tönkre. Örülök annak, hogy itt az egyik legfontosabb célként az fogalmazódott meg, hogy a jövedelem különbségek csökkentsük. Ez egyelőre Finnországra érvényes politika, de jó lenne ezt látni európai szinten érvényesülni. A szegénység ellen, a hatalmas jövedelemkülönbségek ellen Európában is fel kell lépni. Hogyan lehetne ezt központi európai célra emelni? Ez lenne az egyik kérdésem. Másik kérdésem pedig az, a kapcsolatos, amit ön elmondott, a, azt mondja, hogy ö, szükség van szolidaritásra, mégsem csatlakoznak ö, a befizető országokhoz. Miniszterelnök úr elmondta, hogy több Európára van szükség. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy egy másfajta Európára lenne szükség. Elnök. Gustafsson úr, a frakción kívüliek részéről most Sinclair asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném sajnálkozásomat kifejezni a bosztoni események kapcsán, és szolidaritásomról biztosítani az érintetteket. A terrorizmust el kell folytani csírájában. Az Európai Unióról szólva nehéz egy percbe belesülíteni, amit el kéne itt mondani a szovjet birodalomhoz hasonlóan most már azt látjuk, hogy a polgárok, állampolgárok érdekeit lábbal tapossák, e, és a népszavazások eredményeit is. És az egyszerű emberek, e, mint ahogy Cipruson is szenvedik meg e, azt, hogy például az Európai Unió megengedi, hogy saját területén török megszálló csapatok állomásozzanak. Az Európai Unió jövője nagyon borús, mert nagyon sok sebből vérzik ez a demokratikusnak mondott rendszer, előbb-utóbb megszűnésre megérett. Miniszterelnök úr érzi, látja, hogy milyen a helyzet. A következő négy felszólalunk valamennyien finnek, mintha a finn parlamentben lennénk, sőt valamennyien hölgyek. Először Korhola asszonynak adom meg a szót, de előre ö, ö, mondom, hogy kénytelen leszek ö, betartatni önnel a felszólalási idejét, mint ahogy mindenkivel, aki eztán szólal fel. Tisztelt miniszterelnök úr! az értékek alapján történő integráció pénzügyi válság közepette nehezen védelmezhető a jelen populizmusai között. Mi a néppárt részéről úgy gondoljuk, hogy Európa gazdaságát a növekedés irányába kell terelni, súlyosak a problémák, és ezért felelős döntéseket kell hozni. Dol úr, elnökünk, Horvátország kapcsán is elmondta, hogy a gazdaság és a szociális politika kiegyenlített fejlesztése hozhat csak új munkahelyeket. Finnyelven folytatom. Új munkamódszerekre van szükség. Thatcher asszony mondta valóban, a pénzemet szeretném visszakapni. I want my money back. Jó, azzal egyetértünk, hogy nem kell minden pénznek a Brüsszelen, de azért azt is szeretnénk, hogy ö, értéknövekedésen menjen át minden európai politikához rendelt pénz, és ez nem működhet úgy, hogyha nem tartjuk magunkat az európai normákhoz. Ezért egyetértek Jörgi Katainennel. Jelenleg sok olyan témáról beszélünk, amely nem kellemes, nem érdekes, de biztos, hogy ezek témák, ezen témák mindegyike közvetlenül érinti a polgárok jövedelmét. És a piacok megnyitása kapcsán Finnországnak nagyon sok fontos jó szerepe volt, ehhez gratulálok, a digitális piacok integrációja Finországban alakul, de Európa szerte nem nagyon lépünk tovább, ezért a tagállamok felelősek. Én árnyék előadója vagyok frakciómnak a közös copyright jogok menedzsmentje témának, és e téma kapcsán el kell, hogy mondjam, hogy a gazdasági integráció kreatív megvalósítása alapvető ö, vonulat a munkahelyteremtésben, a növekedés gerjesztésben. A kreatív megoldásokat kellene támogatni. De arra is szükség van, hogy javítsuk azokat az általános feltételeket, amelyek között a tartalomszolgáltatók működnek az interneten, és a kulturális és nyelvi sokféleség megőrzésére is figyelemmel kell lennünk. Az elnök félbeszakítja a felszólalást. Hölgyeim és uraim, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Nagyon hálás lennék, hogyha azok, akik beteszik a lábukat a terembe, helyékre is ülnének és részt vennének a vitában itt. Nagyon hálás lennék, hogyha a kedves kollégák, akik ezt nem tartják tiszteletben, ezt tudomásul vennék, mert a vitának a közepén tartunk még. Tehát megismétlem a teremszolgák kérem, kérjék meg a belépőket arra, hogy foglaljanak helyet, és a vitában vegyenek részt, vagy ha ezt nem teszik meg, akkor maradjanak a termen kívül. Svoboda úr feltette a kérdést nekem, hogy Katainen miniszterelnök úr miért nem válaszolhat most az első forduló után. Azért, mert nekünk a frakcióknak tudtunkra adták, hogy ez egy egyfordulós vita. Ezt a választ tudom adni, Szoboda úr. Ön tudja, hogy én mit tartok erről az egyfordulós eljárásról, de ez az eredménye. Jakonszári asszony. Szia, puhemies! Köszönöm szépen. Terho úr megpróbálta a föderalista állam kártyáját kiátszani eh, Katainen úrral szemben. Én nem kaptam kék kártyát, de meg eh, szívesen feltettem volna a kérdést Terho úrnak, hogy mi is az ő frakció vagy pártja véleménye Európáról és az euróról. Tényleg már bolhal cirkusz ez az egész. Katainen úrral szolidáris vagyok, sikerült elérnie itt is, és otthon Finnországban is, hogy az Európa jövőjéről folytatott vitát feltüzelje. Nagyon fontos téma ez, különösen akkor, amikor az euroszkeptikusok magukhoz ragadták a közvélemény figyelmét. a legalapvetőbb kérdéseket is megkérdő, a legalapvetőbb témákat, jogokat is megkérdőjelezik, például demokrácia vagy a mozgás szabadsága. De szerencsére vannak nagyon jó példák is arra, hogy működik Európa, például a vita szabadságát láthatjuk, a vita erejét is, e, illetve az európai polgárok szavának fontosságát sok témában igaz, ez például a adóparadicsomokkal kapcsolatban, stb. stb. Néhány évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy Ausztria és Luxemburg megnyissák, a, vagy nyilvánossá tegyék a a bankszámlákat, megnyissák az ezzel kapcsolatos a, a, titkos titkokat, próbáljuk elérni a méltányosságot az adóságban. Dublinban a pénzügyminiszterek találkozóján szintén előlépés történt, ez üdvözlendő. Ugyanazt a kérdést szeretném föltenni, mint a szocialista frakció elnöke Svoboda úr, illetve mint amit Gustafsson úr is feltett. Most ö, azt próbáljuk elérni, hogy nyíltság történjen, például a banki titkokkal kapcsolatban. Kérdésem, hogy a finn kormány újra tárgyalná-e a pénzügyi tranzakciós adó kérdését. Az Európai Uniónak mindenképpen tisztességesnek, méltányosnak kell lennie, és ez valósulja meg, hogy ez újra tárgyal. Köszönöm az Alder részéről, jöttem már ki asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Katajnán miniszterelnök úrnak gratulálni és megköszönni, hogy eljött ide ma hozzánk. Az államfők és a kormányfők itt mindig szívesen látott vendégek. Természetesen nem értünk ugyan egyet, de azért konkrétabb jövőképet szerettem volna tőle hallani, mert a jövőképre nagyon is szükségünk van. Egy évvel ezelőtt még nagyon távolinak tűnt az, hogy az adóparadicsomokkal kell küzdenünk, most ez nagyon is valósággá vált. De természetesen minden az akarattól függ. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy az adókonkurencia és az adócsalások, az adóelkerülések a tagállamokban több milliárd euróba kerülnek, és munkahelyek elvesztésébe is. Ezért aztán, hogy az adóparadicsomok ellen felvehessük a harcot, jövőképre van szükségünk stratégiára. A bankoniót támogatjuk, támogatjuk a korrupció elleni harcot, illetve az adóparadicsomok elleni harcot, de még nem értünk el konkrét eredményeket, többre van szükség. Elnök úr, az EU a jövőjével foglalkozik most azzal, hogy abban a helyzetben vagyunk-e, hogy egy föderális államot létrehozhatunk, hogy a strukturális hiányosságokat kiegészítsük. Ehhez azonban konkrét lépésekről szeretnék hallani, mert ehhez javaslatokra van szükség. Elnök, köszönöm szépen, Haszi asszonyé a szó. Kedves kollégák, még egyszer kérem önöket, foglaljanak helyet. Haszi asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, miniszterelnök úr. Az adó elkerülés és az adócsalás 1 milliárd euróba kerül évente az európai adófizetőknek. Az integráció nagyon sérül, hogyha az adóparadicsomokba elmenekülhetnek a vállalkozások, és nem zárjuk le ezeket az utakat. Annak érdekében, hogy harcolhassunk ez ellen, gondoskodnunk kell arról, hogy nehogy az adók színvonala egy kielesedett adóelkerülési versenyben csökkenjen. Mert a jövő számára az Európai Unióra szükség van, az állampolgárok számára, a szociális államra, ehhez azonban, hogy ezeket a szolgáltatásokat finanszírozhassuk, az adó elkerülés ellen harcolni kell. A financiális tranzakciós adóra szükség van. Én nagyon sajnálatosnak tartom, hogy a finn kormány nem ért egyet. Köszönöm, Fontana úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem meglepő, hogy Európa szerte egyre növekvőben van a populista mozgalmak ereje, ez nem olyan egyáltalán meg, nem, meg, le, nem meglepő, és ez véleményem szerint az európai politikák miatt is van. Például hazámban eléggé öngyilkos politikákat is láthatunk. Azt hiszem ez behatárolja azt is, hogy mennyire hosszú távon gondolkodik Európa. 360 fokos fordulatot láthatunk. Inkább oda kéne figyelni arra, hogy mennyire vagyunk versenyképesek, illetve hogy mennyire tisztességes versenyt képviselnek az Európán kívüli versenytárgyak. Nagyon sok dolgot újra kéne tárgyalni. Ott van az Európa, de ez nem működik, főleg Európa déli részén, vagy ott van a központi bank. Jó lenne, hogyha nem annyira a bankokkal, nem sokkal inkább a vállalatokkal foglalkozna a bank, illetve a beruházásokat ösztönözni. Kérdésem, hogy azt az egy milliárdot, amit Törökországnak kívánunk adni integrációs célra, azt miért nem a munkanélküliükre fordítjuk? Köszönöm szépen, kedves kollégák! A további kérdéseknek nem adhatok helyet, akkor a késésben vagyunk, nem sajnálom. Most pedig Bronz úr a függetlenek részéről. Köszönöm szépen! A miniszterelnöknek a nyilatkozatát március 26-án megelőzte az a nyilatkozata, amiben arról beszélt, hogy az európai regionális integráció egyedülálló, az úgynevezett közös értékeken alapulva, a szólásszabadságon alapulva. Ezen az alapelv, de ugyanakkor elvárják a tagállamoktól, hogy börtönbe vesse az állampolgárait, ha élnek ezzel a joggal. Ez a szociális liberalizmusnak az eredménye, aminek az alapelveit csak maguk között tartják tiszteletben. A regionalizmus mindenütt téma elmondhatta volna azt is, hogy igen, de mindig ugyanazok teszik a napirendre ezt a témát. A regionális integráció mit tenne? A kereskedelmet elősegítené, nem csak a régiókban, hanem a régiók között. Ebben a kereskedelemben Európának versenyképesnek kell lenni. Ezt mondják. Az implikáció azt,

Köszönöm, szépen, Paxász úrnak adom meg a szót. Pane pirmininkė, kolegos. Kas penktas jaunuolis vakarų Europoje yra bedarbis. Köszönöm szépen. Elnök úr, miniszterelnök úr, minden ötödik fiatal európai munkanélküli. há, há, harmad részével magasabb Európa nyugati részében a munkanélküliség, mint néhány évvel ezelőtt. És a fiatalok fizetése 44% a, a idősebbek fizetésének. Igazából rászorulók már a fiatalok is, akik, akik alárendelik magukat, és kéregetniük kell. Azt gondolom, hogy egy egész szociális osztály veszőfutásáról van szó, nem sokára nyilván azt fogják hallani, hogy a világ munkanélküli egyesüljetek. Nos, Nyilvánvaló az, hogy a fiataloknak is szüksége van élelmiszerre, lakhatásra, így volt ez a 20. század elején, és a mostani vezetőknek is rá kell jönni arra, hogy a fiatalok munkanélküliségét kezelni kell. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most uh, Stadler kollégának adok szót a függetlenektől. Elnök úr, miniszterelnök úr, beszéde engem ö, negatívan lepett meg. Ön a válságra három pontban válaszol, integrált energiapiacsal, erről még esetleg beszélhetnénk is. Én, nekem kéteim vannak, de lehet. Aztán azt javasolja, hogy ö, közös védelmi politikát alakítsunk ki. hogy lehet védelmi politikával a válságot kezelni, megoldani? Még az utóbbi bővítéseket sem emésztettük meg, ön meg új bővítést akar egyetlen egy javaslata sem szolgálja a válság megoldást, ezek utópiák, amelyek gyakorlatilag, most osztrákként ugye a közös védelmi politikát nyilván el fogom utasítani, de nem csak azért, mert osztrák vagyok, hanem mert semmi köze a válságkezeléshez. A spanyol, portugál, görög, ciprusi munkahelyek megvédéséhez, teremtéséhez mi köze van a védelmi politikához? Nak. Ö, ö, itt versenyt kéne teremteni, növekedést, gazdasági realitásokkal foglalkozni, nem bolond védelmi politikai javaslatokkal előjönni. Elnök. Köszönöm. A néppárt részéről most Michel úrnak adok szót. Parancsoljon. Elnök úr. Ha tudni szeretnénk, hová megyünk, akkor ahhoz azt is tudni kell, hogy honnan jövünk. Szerintem az egyik fő gond az, hogy a 30-as évek litvániai történelmét, de a berlini fal eseményeit sem dolgoztuk, még fölértelmeztük helyesen. A megszorítások közepette. A konszolidáció szót is el kéne már néha mondani. A egyelőre reménytelen nem csak a helyzet, hanem főleg a kommunikációnk a helyzetről nem szólunk az emberekhez, nem magyarázzuk meg, hogy mit miért csinálunk, és egyre kevésbé hiszik az emberek, hogy például mondjuk az Európai Központi Bank képes lenne megvédeni a közös valutát. Jobb kommunikációra lenne szükség. Az Európai Beruházási Bank nak például remény teremtő szerepe lehetne, ha jól kommunikálna, nem csak stabilitásra, hanem stimulusra is szükség van, ösztönzőkre, mert a stabilitás az még nem reménykeltő. Van még 30 másodpercem, elnök úr? Igen. Azt akarom még elmondani tehát, hogy a jelenlegi helyzet kapcsán tudni kell, látni kell, hogy amikor a berlini fal leoszlott, akkor felmerült a dilemma, hogy most Európa német lesz, vagy Németország lesz inkább európai. És mindenki megnyugodott abban, hogy Euró- Németország lett európai, bevezettük az eurót, ehhez azonban még lépésekre lett volna szükség, a bankokat feltőkistették, most itt az ideje a stimulusok, meg ösztönzők megfogalmazásának. Kelem úrnak adok szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, és Miniszterelnök úr, én nagyon hálás vagyok a pragmatikus optimizmus hangján megfogalmazott üzeneteiért, arról, hogy a közös értékekről beszélt. Három pontot ö, sorolt föl. Én is akkor az előző felszólókhoz hasonlóan végigveszem ezt a három pontot. Az első a transzparencia, az átláthatóság gondolata volt. Meg kell szüntetnünk azt, hogy Európa a pénzvasás, az adóparadicsomok területe legyen. Ha itt nem tudunk tovább lépni, akkor sehova nem jutunk. Múlt hónapban gazdaságkutatók összeültek, és miközben Ciprus összeomlóban van, ők is azt mondták, hogy szolidaritásra van szüksége, hogy ön is a második pontjában. A szolidaritás azonban nem csak egy szó, hanem konkrét cselekvést feltételez, a köz, kölcsönös bizalmat. A kölcsönös bizalom légkörében kellene a reformok gazdasági pénzügyi hátterét eh, megteremteni. És valóban realista megközelítésre van szükség. Eh, nem csak azon siránkozni, hogy nehéz, honnan lehet pénzt szerezni. Nem biztos, hogy több pénz a megoldás. Eljutottunk egy olyan helyzetbe, eh, ahol eh, az a eh, vita élesedett ki, hogy több pénzre van-e szükség, vagy sem. Nem ez a kérdés, nem ez a dilemma, hanem az, hogy van elég emberünk, aki a megoldás irányába terelhető. Ön is idézte Margaret Thatcher-t. Az adók nem arra vannak, hogy by statesmen and stateswomen like Margaret Thatcher was. Thank you. Hogy a tényeket megváltoztassák, hanem azért vannak a tények. Meine Damen und Herren, ich darf Sie jetzt hogy tudomáson vegyük őket. Elnök, kérem önöket, hogy foglaljanak helyet, és Katainen miniszterelnök urat hallgassák meg. Körülbelül 50 embert látok itt, aki még járkál, akik úgy látom, hogy bilaterális megbeszéléseket, kis frakcióüléseket tartanak itt a plenáris teremben. Nem tudom, hölgyeim és uraim, hogy mit gondolnak itt a látogatóink, akik itt fennülnek a galérián, de szerintem nem méltó, hogy itt kollégák még beszélnek, és a többi kolléga többsége pedig, ahelyett, hogy odafigyelne ezekre a felszólásokra, csak járkál vagy magánbeszélgetéseket folytat. Ez méltatlan hozzánk. beifallskundgebungen auf den tribünen sind normalerweise untersagt aber általában a galérián tilos vélemény nyilvánítani, de most köszönöm önöknek is a tapsot. Katainen miniszterelnök úrnak adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, megköszönöm hozzászólásaikat. Nagyon sokféle véleményt hallottam, és ez emlékeztet engem arra, hogy a hatpárti koalícióban otthon is milyen sokféle vélemény van. Megpróbáltunk kompromisszumot kidolgozni otthon, a különböző értékeket, véleményeknek próbáltunk helyet adni, és így meghatározni, hogy milyen úton kell előre haladni. Hát miniszterelnökből csak egy van, ez igaz. Hölgyeim és uraim, én is szeretnék Margaret Thatcherre utalni, őt idézni. Nagyon örültem azoknak, akik őt idézték ma. Thatcher egyszer azt mondta, hogy a penik nem az égből potyognak, meg kell őket keresni, itt lenne a földön. Ez tényleg így van. És azt hiszem ebben mindenjen egyetérthetünk. Nagyobb témákra szeretnék reagálni, például a szabályalap Európa és a jogállamiság kérdése. Hogyha valaki a szabályok mellett teszi le a voksát, az nem azt jelenti, hogy Európáról kemény vonalasan gondolkodik, sőt, a jogállamiság jelentheti azt, hogy sokkal inkább betart, betartjuk a szabályokat, és a szabályok állnak a demokrácia hátterében. Nem lehet úgy focizni például, hogy nincsenek szabályai a focinak. Tehát játékszabályok ellenek. Ha megvan az Európai Unió, akkor ez az Európai, ez az értékek uniója és a demokrácia uniója. Tehát közös szabályaink szellemében és alapján kell élnünk, és a jogállamiságot tiszteletben kell tartani, különben semmink nincs. szép szavaink vannak, de nincsen akkor igazi elkötelezettségünk. Ezért fontosak a szabályok, ezért fontos a jogállamiság. Szerintem legalábbis. Sokan aggódó szavakkal szóltak a jóléti társadalom jövőjéről. Nos, mi a jóléti társadalmat úgy értelmezzük, hogy egyrészt versenyképesnek kell lennünk ahhoz, hogy megfelelő, megfelelő bevételünk, mennyiségű bevételünk legyen, és így létre tudjuk hozni, vagy folytatni tudjuk a jóléti e, államokat. Ez azon is alapul például, hogy mindenki számára egy- lehetőségeket adjunk. Fontos a nemzetközi kereskedelem. A gdp ink fele külkereskedelemből származik. Hogyha nagylelkű, jóléti társadalmakban élünk, akarunk élni, az azt jelenti, hogy nem csak Európán belül kell versenyképesnek lennünk, hanem az egész világon. A jóléti társadalom azt jelenti, hogy nem szabad elvesztegetnünk a finn adófizetők pénzét, és nem csak ezt kell felhasználnunk, hanem külső pénzforrásokat is. Minden egyes évben el kell érnünk a versenyképességi célkültűzéseket, hogy meg tudjuk erősíteni a jóléti társadalmat, amely mindenkinek egyenlő lehetőségeket és esélyeket ad. Nos, ezért kellett a költségvetésünket ö, csökkenteni 3%-kal az elmúlt két évben, és ezért kellett adó megszorításokat is alkalmazni. Azért van mind, ö, ö, azért van ez, hogy meg tudjuk őrizni a jóléti társadalom attribútumait, és hogy versenyképesek maradjunk. Az innovációs háttér környezet nagyon jó, és már évtizedek óta építjük a jóléti társadalmat, ezekből szeretnénk most profitálni, az oktatásra és az innovációra gondolok például. Tehát nagyon fontosnak tartom a fiskális fegyelmet, ez a jóléti társadalom legjobb barátja, és ez nem elmélet, ez józanész kérdése. Néhány kolléga utalt az állam adósságra és egyéb adósságokra. Nos, az euró kötvényel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy már vannak eredmények. Az euró első évtizedében az összes euró ország, euróvezetbe tartozó ország ugyanazon a pénze jutottak hozzá a pénzhez. És azt hiszem ez a probléma egyik része. Eltérő vélemények vannak erről, de szerintem a közös adóság nem feltétlenül oldaná meg a jelenlegi problémát. Sőt, szerződés változásra van szükség, mindenképpen hosszú távú megoldásokat is megoldásokra is gondolni kell, nem szabad a rövid távú megoldás reményében feláldozni a hosszú távú terveket. Nos, nem szabad úgy vallást teremtenünk, hogy nincs örülő képünk. Nem halljuk a bekiabálót. A jelenlegi eset, helyzetben, ugye tudjuk, hogy a piac súlyos nyomást gyakorol bizonyos tagállamokra, és ennek a nyomásnak kell most ellenállniuk. De hogyha ugyanabba a hibába esnek a pénzügyi piacok, mint az euró létezésének első évtizedében, az hosszú távon nem jó. A pénzügyi piacok nem különböztették meg a tagállamokat, és ez így nem jó. A piacgazdaságban tudnunk kell, hogy melyik országban vagy melyik vállalatban ruházunk be, és vannak kockázatok is. Tudni kell, hogy minden egyes tagállam vagy vállalat esetében, cég esetében mekkora a kockázat. Tehát a versenyképességre hívnám fel a figyelmet, ezzel lehet a legjobban ösztönözni a gazdaságot, csak így lehet konszolidálni a költségvetést, és nagyon helyes, hogy ezen az úton indult el Írországa vagy Portugália, és ennek már vannak eredménye is. Nemrég jártam Portugáliában, beszélgettem az emberekkel, és, és nagyon sok olyan ember van, aki, aki egyre csúszik lefelé, és elképzelhető, hogy lakásukat, lakhatásukat is elvesz, elveszítik. Nagyon nehéz helyzetben vannak. Az emberek az emberek már meg, megpróbáltak gyógyírrel élni, de még nem volt el a láz. Nagyon fontosnak tartom az, hogy a portugál külkereskedelmi mérleg például kezd helyre billenni. Legyünk optimisták. Viszont az utcaembere megszenvedi ezt, a, ezt az árstruktúrálást. De milyennek az alternatívája, hogyha nem konszolidálják, ezek, nem konszolidálják költségvetésüket ezeket az országok, akkor kiadnál nekik hitet? Senki. Tehát segítsünk ezeknek az országoknak, legyünk szolidárisak, álljunk ki mellettük, de ezeknek a szobaforgó országoknak is eleget kell tenni, a kívánalmaknak meg kell tenni a házi feladat, vagy el kell végezni a házi feladatukat. Tisztelt elnök úr! Kellenen úrnak szeretnék válaszolni. Finország számára nagyon nagy lehetőség Európa. Harmadikok vagyunk a versenyképességi listán Európában, és nap mint nap, hétről hétre harcolunk azért, hogy megtartsuk ezt a jó helyzetet. Ez nagyon sokat segített az EU-s tagság abban, hogy a külkereskedelmet helyrerázzuk, és csatlakozni reagálni arra is, amit Ferhofstadt úr mondott, valóban nagyon fontos Európa. Szerintem semmi oka nincs annak, hogy Európa bukásáról akár spekuláljuk is. Nem, a hibákat kell, a gyenge pontokat kiavítani az eurózónában. És már igen komoly utat jártunk be itt is. Az elmúlt években Európa néhány, az elkövetkezendő években biztos vagyok benne, hogy az euróövezet és az Európai Unió is erősebb lesz, mint valaha. Ami a föderalista kérdéseket illeti, én próbálok konkrét tényekről beszélni, nem olyan vitát szeretnék kezdeményezni, ami elvont föderalista elképzeléseken alapul. Sokan megkérdezik tőlem, hogy német, amerikai vagy ö, ö, brit mintát szeretnék megvalósítani. Nos, próbálom azt felmérni, hogy mire van szüksége Európának ahhoz, hogy azért, hogy erősebb, versenyképesebb és egységesebb legyen. Tehát minden egyes témáról vitatkozni kell, mit kell reformálni, mi az, amit jól csinálunk, mik a legnagyobb kihívásaink. Aztán ott van a pénzügyi tranzakciós adó kérdése. Értem, hogy miért gondolták ezt ki, elvi ellenvetéseim nincsenek, de hogyha Finnországban ezt bevezetnénk, tudván, hogy se Észtországban sem, Svédországban nem fogják ezt bevezetni, akkor egyértelmű, hogy csak veszítenék rajta, ezért nem szeretnénk ezt megtenni. Tax evasion, I do... Nos, örülök annak, hogy az Európai Parlament eh, felveszi a harcot ezzel a problémával. Ez a piacgazdaság rákja. És sajnálatosnak tartom, hogy hagytuk eddig elmérgesedni a helyzetet. Európa versenyképesebb lesz, hogyha ezt a problémát orvosolni tudjuk. Örülök, hogy a bizottság aktívan fellép, és örülök annak, hogy a parlament is kiveszi a részét a folyamatban. Függetlenül attól, hogy milyen ideológiát képviselünk, mindenképpen a méltányos és igazságos piacgazdaság mellett kell kiállnunk. Köszönöm szépen, és köszönöm a vitát. Köszönöm szépen, Katajnen miniszterelnök úr, hölgyeim és uraim, ezzel lezártuk a vitát, most pedig a szavazásokra kerül sor. Vidal Quadras úr vezeti le majd a szavazást. Hol van?